elérni. Én is ott voltam, remélhetőleg a gyakorlatban is meg tudjuk valósítani azt, amiről sokat beszéltünk és álmodtunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel le is zárjuk ezt a napirendi pontot. A szavazásra holnap kerül sor délben. Most pedig a következő napirendi pont az bizottság alelnöke és az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének eh, beszámolója a Nagorno-Karabahi helyzetről. Megadom a szót Ashton asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Hálás vagyok, hogy lehetőséget adnak, hogy még cseréljek képviselőkkel a hegyi karabahi konfliktus ügyében. Amikor én Barozzó és Van Rompuy elnök urakkal találkoztam Medvegyev elnök úrral az EU-Oroszország csúcson, Medvegyev úr optimista volt a áttörést illetően a kazani találkozón. Jeleztük Medvegyev úrnak, hogy teljesen támogat, teljes mértékben támogatjuk személyes közvetítését és a Minszki csoport működését. A Dovil nyilatkozata Obama Medvegyev és Sárközi elnököknek világosá tette, hogy eljött az ideje annak, hogy megállapodjanak a felek. Mert ha ez nem sikerül, akkor a, az elkötelezettségüket, megoldás felé elkötelezettségüket megkérdőjelezhetjük. Sajnálatos módon, annak ellenére, hogy ilyen magas szinten megszülettek ezek az ünnepek, a várt kazani csúcson az áttörés június 21-én nem történt meg. Az azerbajdzsáni, azeri és az örmény elnök nem használta ki a lehetőséget, hogy megállapodjanak. Tudom, hogy nehéz a helyzet a két ország között. Találkoztam a két ország külügyminiszterével nem régiben, és nincsenek illúzióim afelől, mennyire bonyolult és nehéz lesz a tárgyalás kettejük között. Az EES társ elnökei is tájékozódnak erről a munkáról, és jól tudjuk, milyen nehéz a, a, a békító misszió. Nemrég találkoztam a litván külügyminiszterrel, aki most az EBSZ e soros elnöki tisztét tölti be, és vele is tárgyaltam e kérdésről. Elnök asszony, az alepelvekről szóló tárgyalás tovább kell folyjon. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a két fél kötelezettséget vállalt arra, hogy folytatják a diplomáciai folyamatot, annak érdekében, hogy békés megoldást találjanak. Ám ennél több kell majd a következő hónapokban. A felek meg kell kettőzik erőfeszítéseiket az év végéig való megállapodás érdekében ez akkor, akkor történik, mielőtt 2012-ben a belpolitikai figyelem elterelődne a kérdésről, mert hogy Örményországban, aztán meg Azerbajdzsánban lesznek választások. A status quo fenntartása elfogadhatatlan. Bármely erőfeszítés, amely megoldaná a konfliktust, erő alkalmazásával próbálnak befolyással lenni, vagy az erő fenyegetésével, az elfogadhatatlan. A hegyi Karabakh konfliktusának békés megoldása kulcsfontosságú stratégiai érdeke az Európai Uniónak is mert a dél térség egészét átalakítaná, mi több a stabilitás, politikai és regionál, politikai stabilitás és új gazdaság lehetőségek felé köveznék ki az utat. Megnyílnának a határok nem csak Örményország és Azerbajdzsán között, hanem Törökország és Örményország között is. A vasutak, utak, csővezetékek a lehető legrövidebb úton futhatnának, és közelebb hozná a régiókat egymáshoz a lehetőség. Addig a kaukázus azzá válhatna, ami már most is Európa és Ázsia közötti kapuként működhetne. Mindez természetesen az Európai Unió érdeke is. Úgyhogy készen állunk arra, hogy megkettőzzük erőfeszítéseinket, támogatva a Minszki csoport társadalmakainak munkáját. A tárgyalások 94 óta fornak ebben a formációban, az alapelvekről való megállapodás karnyújtásnyira van. Minden segítséget meg kell adjunk, ugyanakkor konzultálni kell a Minszki csoport társelnökével és az érintett felekkel. Ebben a témában tehát el kell kezdődjenek a konzultációk. Legyünk azonban világosak. Bármi történik is ez a végső tárgyalásokon, abban nagyon fontos szerepet kell játszunk a két ország felé való szakpolitikákban. A múlt hónapban jártam a két országban, és világosá tettem mindezt Előrelépést kell láss, a szeptemberi Varsói keleti partneri csúcson. És vannak lehetőségeink arra, hogy az EU mélyebben részt vehessen a tárgyalásokon kívül is, és szokon belül is. A bizalom építési tevékenységeket már erősítjük mind a két oldalon a civil szervezetek támogatásával, az emberek közötti kapcsolatok erősítésével beleértve az Európa tanács kereteit is, de többet is lehetünk ennél. Meggyőződésem az is, hogy komoly feladéseket vállalnunk, kell vállalnunk a rendezésben is, amikor eddig elér, szakaszig elérünk, szoros együttműködésben nemzetközi partnereinkkel. Nagyon sok mindent kell tennünk, aktamentesítésről beszélhetünk, az otthonunkból elűzött emberek visszatérését, menekültek rend, helyzetnek rendezését említhetjük. Tiszta vagyunk azzal is, hogy vannak más partnerek is, akik jelentős szerepet játszanak ebben a régióban. Fontos lesz együttműködni regionális partnereinkkel, például Törökországgal is. Javasoltam, hogy egy új dél-kaukázusi különképviselőt nevezünk ki, hogy ezeket a munkákat tudjak személyesen továbbvinni a Minszki csoport társadalmokeivel talán a legfontosabb az, hogy a két oldalú kapcsolatainkat erősítsük, mind a két országgal, Örményországgal és Azerbajdzsánnal is. A korábban már megbeszélt e, e, európai e, szomszédsági politika a dél-kaukázus országai kapcsán igen fontos intézkedéseket vezet be új társadalmi megalapodásokra van szükség, szabadkereskedelmi megalapodásokra, ágazati együttműködésekre, Európai Uniós programokban való részvételre van szükség, és egyre inkább támaszkodnunk kell a polgári társadalomra és a nyitott társadalomra. Ennek úr, a célunk az, hogy szomszédainkat támogassuk ennek az átfogó reformnak a megvalósításában. Ehhez két adó kooperációra van szükség annak érdekében, hogy a konfliktusok rendezése megvalósulhasson. Stefan Füle régiben ellátogatott Örményországba, ennek a napirendnek az erősítése érdekében meggyőződésem, hogy egy magabiztosabb, modernebb országra van szükség és egy, egy ilyen ország könnyebben le fogja küzdeni majd a mód kihívásait. Elnök úr, végső soron ö, olyan döntésekre van szó, amelyeket Örményország és Azerbajdzsán vezetőinek kell meghozniuk saját ö, népeik, a képviselőik érdekében. szeretnénk, hogyha ez a béke és a kompromisszum döntése lenne mindkét ország részéről, ezért támogatjuk a Minszki csoport valamennyi társelnökét ezen a vállalkozásokban. Elnök, köszönöm szépen! Ashton asszony. A frakciók nevében most a néppárt képviselőjéken Brok úr kap szót. Elnök úr, főképviselő asszony. A, a néppárt rendkívül mélyen foglalkozott e kérdéssel, mert aggályosnak tartjuk azt, hogy a vers, fegyverkezési verseny indult el a két szomszédos állam között, fegyverszállítmányok érkeznek, és ez belekényszerít őket egy új válságba. Azt hiszem kötelességünk, hogy ezt az ördögi kört megtörjük, hogy ne egy olyan nyarat éljünk meg, mint három évvel ezelőtt a térségben, amikor háborús feszültség alakult ki, robbanásig feszült a helyzet. Nem szabad lekicsinyelnünk ezt a, ezt a veszélyt, mert ott nagyon valóságos. Világosá kell tennünk azt is, hogy a menekülteket kell támogassuk, akik, akik vissza kell térjenek a hazájukba, és nem szabad őket mesterlövészek áldozatává tenni. A Minszki csoport társ elnökeit is támogatnunk kell, akiket mind a két fél elismer közvetítőként. A hat elv végrehajtását is követelnünk kell, nagyon jelentős célez, és úgy hiszem az Európai Unió nagyon aktív szerepet játszhat e tekintetben. A kazani csúcson nem tudom ki volt a, a harmadik fél, aki valóban semleges, olyan semleges közető volt-e, mint kellett volna-e, hogy legyen. Tehát talán mi vagyunk a legméltányosabb partnerek a közvetítésben, és végül ösztönzőket kell adjunk ezeknek az államoknak, hogy a több oldalú megközelítést módszertanát kövessék, világosá kell tenniük számukra, hogy az Európai Uniós támogatás akkor jön majd, ha képesek lesznek egymással pár, párbeszédet folytatni, két oldalú kapcsolatokat is építve. A fontos, hogy érzékeljék azt az érdeket, hogy egymással kapcsolatokat kell építsenek, és a múlt feszítő feszültségeit maguk mögött kell hagyják, ez mind a kettőjük, mind a két fél érdeke, erről a főbegbizott asszony is beszélt a szomszédság politik kapcsán, mindenki érdeke, hogy ne destabilizálódjék ez a térség, a szélesebb körű térség sem, mert vannak olyan erők itt, amelyek a külpolitikai szempontból számunkra nagyon fontosak, ezért a saját érdekeinket követve is támogatnunk kell a megoldást. Köszönöm szépen, Brok úr. A szocialisták nevében kettő percben Vigenin úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Eston asszony, kedves kollégák! Örülök annak, hogy hegyi Karabach témája ismét felkerült a napi rendünkre. Nagyon sok ember közöttünk aggódik amiatt, a feszültség miatt, ami egyre növekszik ebben a térségben. Nem szeretnénk olyan helyzetben találni magunkat, hogy elkéstünk, és előre szaladtak az események. Most kell lépni. A kazani csúcs kudarca megmutatja nekünk azt, hogy a Minszki csoport a határait érte el a lehetőségeinek. A fő felelősségre szeretném felhívni a figyelmet, hiszen ennek a konfliktusnak a megoldása a két országok vezetőinek a vállán nyugszik. Nem folytathatjuk vég nélkül a tárgyalásokat. Több felelősséget kérünk tőlük, és tartsák tiszteletben e két ország vezetői az emberek érdekeit is. Hogyan fog mutatni a könyvekben az ő tevékenykedésük, ők a olyanoknak szeretnének mutatkozni, akik szenvedést okoztak az embereknek, vagy akik békét hoztak. A szomszédsági politika ezekről a nyugvó konfliktusokról is beszél. Ezekben a politikákban nem csak Brüsszel és ezen országok közötti tárgyalásokra kell gondolnunk, hanem a feszültség két oldalán lévő felek közötti tárgyalásokra, és ezeket is elő kell segítenünk. Az Európai Parlament is megpróbálhatná elősegíteni a két ország közötti jobb kapcsolatot. A két ország kapcsolat vagy vezetői aktívan részt vettek a keleti partnerségi parlamenti közgyűlésen. Úgy gondolom, hogy a lehetőség a képviselőink és a keleti kollégák között illetve előtt is ott áll, hogy megmutassuk azt, hogy a nemzetek, a népek közötti együttműködés a megfelelő út. A lengyel elnökség és a varsói csúcs remélem új ösztönző erővel fog bírni, és elmozdulhatunk a megoldás felé. Köszönöm szépen, Vigenin úr, most pedig a liberálisok és demokraták nevében másfél percben Ujland asszony kap szót. Köszönöm szépen! Nagyon ijesztő jeleket kaptunk az a hegyi karabahi régióból az elmúlt hónapokban a tűzszüneti megállapodás ellenére, ami öt Örményország és Azerbajdzsán kötött. Jerevált és Bakut arra kérem fel, hogy tartózkodjanak olyan tevékenységekből a konfliktus zónában, amely erőszakos választ provokálhat. A kazani csúcs kudarca, ami június 24-én volt, világosan mutatja azt, hogy az Ebesz Minszki csoportjának az erőfeszítései nem voltak elégségesek, és további erőfeszítésekre van szükség. A Örményország és Azerbajdzsán az Európai Uniós szomszédsági politikának célországai, ezért az Európai Uniónak is integráns szerepet kell játszani a konfliktus megoldásában. Tisztelt főképviselő asszony, ösztönzöm önt, hogy ezt a helyzetet a hegyi Karabahi régióban próbálj megkezelni, mégpedig úgy, hogy Azerbajdzsán területi integritását nem téveszti szem elől, és az ENSZ biztonsági tanácsának a négy um, határozatát is tíz figyelembe veszi a hegyi karabahi és környező területekre vonatkozóan. A konfliktusban lévő országok és az Európai Uniónak is az az érdeke, hogy ezt a disputát a nemzetközi joggal összhangban oldjuk meg, úgy, hogy a dél-kaukázusi régió demokratikus fejlődése megvalósulhasson. Köszönöm szépen Ujjuland asszonynak. Egy perc van a zöldek nevében, Lunacek úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a befagyott konfliktusok megakadályozzák a keleti partnerséget a siker elérésében. Azerbajdzsán esetében ez különösen így van. Ezért föltétlenül felszólítanám arra, arra Örményországot, hogy azonnal hagyja el, kezdje meg ezeknek a területek, az elfoglalt területek elhagyását. Ugyanakkor fontos lenne az azerbajdzsáni eh, védelmi eh, költségvetés korlátozására. Ennek eh, ez magasabb, mint a teljes örvényköltségvetés. Ez nagyon nagy egyensúlyhiányt idéz elő. Az Európai Uniónak nagyon sokkal fontosabb szerepet kellene játszani. Mit gondol ön Ashton asszony, hogyha az Európai Unió váltaná le Franciaországot az elnöki szerepében, a Minszki csoport, a társadalmi szerepében a Minszki csoportban. Hogyha megnézzük, hogy hogy is néz ki az abháziai, déloszétiai e, nyelszerendő területi e, konfliktus, e, akkor más a megközelítésünk, e, mint amikor Örményországgal foglalkozunk. Miért ez az eltérés? Köszönöm, elnök. Köszönöm Luna csak asszonynak a felszólalást, és eh, eh, az AFD e frakció nevében másfél percben Pravera úrnak adom meg a szót. Eh, biztos úr, Ásten asszony, a hegyi Karabach ügye nem túlságosan jól ismert ügy, és ez gyakran mutat, gyakran az a helyzet, hogy részhajló információk alapján ítélik meg az ügyet az emberek. Itt egy szuverén állam területi integritásáról van szó, az országok határait tiszteletben kell tartani Grúzia, Moldova és Ciprus esetében. Ez ugyanúgy így van, mint Azerbajdzsán esetében. Ez a konfliktus olyan álláspontok kialakulásához vezetett, amelyek kapcsán négy biztonsági tanácsi határozat elfogadására került sor, az Európai Parlament is hallotta a hangját, egy szuverén ország területi integritását a nemzetközi jog biztosítja, és ennek az elvnek a kétségbevonása azt jelenti, hogy a jövőbeni eh, katonai agressziót eh, bátorítjuk, eh, és a nemzetközi státuszkó megváltoztatását bátorítjuk. Ez azonban a világ destabilizálódásához vezet. Európa számára különösen fontos az, hogy megoldódjék Eh, a hegyi Karabach ügye, hiszen eh, mindkét ország, mindkét érintett ország a keleti partnerség tagja, mind Örményország, mind eh, Azerbajdzsán. Úgy gondolom, hogy abba az irányba kell dolgoznunk, hogy a konfliktus rendezésre kerüljön. Ahogy telik az idő, a jelenlegi helyzet egyre nagyobb, egyre jobban megeresedik, és ez nem lenne jó ötlet. Elnök, köszönöm szépen, függetlenek nevében Stojanov úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy ne értsek egyet a két előttem szólóval, hiszen a konfliktus esetében nem jogszerű bolsevik döntéseket hozni, és Azerbajdzsánnak adni Örményország egy területét, ez egy múlt századi megoldás. Ugyanakkor, ugyanebben az időszakban a Komintern hozott döntést, hogy a macedón népet létrehozza, ilyen addig nem létezett. Ez a döntés nagyon sok problémát okoz ma is. Szerencsés módon nem ugyanúgy alakul a helyzet, mindenhol, mint hegyi Karabach esetében, szerencsés módon Görögországnak és Bulgáriának megfelelő hozzáállása van az úgynevezett volt Jugoszláv köztársaság Macedónia esetében. De a Macedónia és hegyi Karabach eseté között mégis lehet párhuzamot húzni. Örményország gyakorlatilag el akarja szigetelni ezt az országrészt. Az olajvezetékek, a vasutak a legrövidebb úton nem tudnak közlekedni, azért, mert Örményország elszigeteli ezt a területet. Elítélendő ez a megközelítés. Köszönöm szépen. Sztorinov úr itt most két percben a néppárt képviselőben Galler úr Köszönöm, elnök úr. Helyén való, hogy egy Karabak ügyében még a nyári szünet előtt lefolytatjuk a vitát. Még jobb lett volna persze, a nézetem szerint, hogyha az Európai Parlament állásfoglalást tudott volna elfogadni, és egyértelmű üzenetet tudott volna megcímezni a feleknek. Aggódom a felett, hogy ez a, a feszültséggel teli térség ismét egy olyan nyárnak megy neki, amelyben lehet, hogy elvesztik az idegeiket a, a felek, és ebből bizony ö, konfliktus törhet ki. A nem szabad egyik vagy másik fél mellett láncsát törnünk, nem lehetek elfogultak. Minden érintett felett arra kell köteleznünk, hogy az alap, hat alap elvet kövessék diplomáciai folyamatban megállapodva. A fenntartása a jelenlegi helyzetnek nem lehetséges, mert fennáll a veszély, hogy az egyik fél elveszti a, a türelmét. Nem csak Azerbajdzsán és Örmény ország esetében káros ez. Ugyanakkor Oroszország ebben felmerül a gyanú, hogy ott egy Oroszország egy saját érdekeit követi, és míg béketeremtőként lép fel, vannak rejtett szándékai is. Az Európai Unió kínálhat sokkal többet a térségben, mint bárki más. A tapasztalatunk a határon átnyúló együttműködésben, a, a, a kisebbségvédelemben, a demokratikus struktúrák építésében és a gazdasági modernizáció területén valamint a közös gazdasági térségépítésében eh, nagyon nagy tapasztalataink vannak. Az Európai Unió lehet a megoldás mind a két fél számára egy win-win kettős nyerő helyzetet teremtve. Ezért fordulok a fő megbízott asszony felé, aki nemrég beszélt a két külügyminiszterrel, éppen mivel Kazanban elbukott a, a, a, a próbálkozás, talán azért, mert Oroszország nem volt olyan őszinte közvetítő, mint amelynek beáldotta magát. Nos, ezért a mi felelősségünk is az, hogy a megegyezés perspektívát fenntartsuk a két érintett fél számára. Köszönöm szépen, Galler úr. Kettő percben megadom a szót Kirilov úrnak. Köszönöm, elnök úr. Nos, egy évvel ezelőtt a parlamentünk nagy többséggel elfogadott egy állásfoglalást, az EU stratégia kapcsán, amely a Dél-Kaukázusra vonatkozott. Ez az állásfoglalás aláhúzta, hogy mennyire fontos stratégiailag az EU számára ez a szomszédos terület, és hogy mennyire nagy veszélyt jelent a hegyi Karabach megoldat, helyzetnek megoldhatatlansága az egész EU számára a hétköznapi emberek folyamatosan félemben élnek továbbra is, szegénységben elszigetelve nincs fejlődési lehetőségük, nincs fejlesztési támogatáshoz hozzáférésük. Milliós nagyságrendű azoknak az embereknek a száma, akiket saját országunkon belül elűztek a lakóhelyükről. Medvegyev úr személyesen nagyon sok energiát fektetett bele abba, hogy egy békés megalapodás kerüljön megkötésre. De miért van akkor az, hogy minden alkalommal, amikor a felek találkoznak, megszakadnak a tárgyalások? Úgy gondolom, hogy ezeknek a tárgyalásoknak a, a végletes titokzatos titkossága már fenntarthatatlan, hogyha háború törik ki, akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy csak kívülállóként figyeljük ezt az eseményt. Úgy gondolom, hogy Franciaországnak megfelelő mandátumot kell kapnia annak érdekében, hogy a Minszki csoportban sokkal aktívabb szerepet játszon az Oroszországgal és az Egyesült Államokkal együtt az alapvető elvek mentén úgy gondolom, hogy a politikai és biztonsági garanciákat biztosítani kell mindkét fél számára, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a jövőben a bizalom képítésének meg lesz az alapja. Az EU biztosítson olyan ösztönzőket is, amelyek a fejlesztést és a befektetést segítik, hogy azok, akik ott élnek, akik onnan menekültek és akiket otthonukból elűztek, valamiféle jövőt lássanak maguk előtt. Az Unió ilyen hozzáállását egy évvel ezelőtt sokan támogatták. Úgy gondolom, hogy ez jelentőséget tesz nekünk, ad nekünk arra is, hogy az energia biztonságunkról gondoskodjunk az energiaszállítás útvonalak biztosítása kapcsán. Eston asszony, ideje lenne önnek is ellátogatnia erre a területre. Egy befagyott konventusról van szó, amely azonban egyre furba válik. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a úr kék kártyát eh, mutatott fel. Chciałem zapytać, czy pan wie... Köszönöm. Największym... Oroszország szállítja a legtöbb fegyvert erre a konfliktusú által sújtott területre. Tehát egy oldalról konkrétan árulják nekik, és rendelkezésükre bocsátják. Mi lenne a nagy beruházás Putyin úr részéről a békére a, nézve a Dél-Kaukázusban? This question, dear colleague. Köszönöm. Ezt a kérdést nehéz kérdés ez. Az az érdekes ebben az esetben, hogy bátorítanunk kell Oroszországot annak érdekében, hogy pozitív szerepet játszon. Úgy gondolom, hogy Oroszország hosszú távon hozzá tud járulni ez a konfliktushoz

és egyúttal önmérsékletre szóltunk fel mindenkit azerbajdzsánnal szemben. köszönöm a figyelmet. köszönöm szépen szegedi úrnak mondja az elnök másfél percben megadom a szót kovácsev úrnak. köszönöm szépen elnök úr. Eston asszony, a mai vitát a növekvő feszültség és az egyre több incidens provokálta. Ennek a tendenciának véget kell vetni, mégpedig úgy, hogy az összes résztvevő fél, aki a konfliktusban szerepet vállal, elköteleződik ez iránt. Elfogadhatatlan, hogy a regi, régió vezetői spekuláljanak ezzel a nyugvó konfliktussal. A hegyi karabahi konfliktusra békés megoldást kell találni, a területi integritás elvének tiszteletben tartásával és a fegyverek használatának elkerülésével, a nemzetközi jog tiszteletben tartásával. Ez a fegyverkezési verseny, ez a katonai gyakorlatozás, ez fenyegető, a konfliktus kiterjesztését vetíti elő, és ezt el kell kerülni. Senkinek nem lenne ugyanis ez jó. Örményországnak kompromisszumot kell vállalnia, és nem szabad tovább makacskodnia. A két ország olyan, mint két szamár, akik ugyanazért küzdenek, és egyikük sem hajlandó átenge- vagy engedni a másiknak. Láttuk a kazani kudarcot, amikor a két elnök úgy döntött, hogy tovább folytatja a tárgyalásokat, az jó, a regionális erőknek is a tárgyalásokban a saját szerepüket vállalniuk kell, és felvenni a kapcsolatot a két országgal, Törökországnak és Oroszországnak is a Machiavellista elveket félretéve éretnek kell mutatkoznia. Végül azt várom, hogy az Európai Unió komolyabb szerepet vállal a diplomáciában. Gratulálok az új kiküldöttünk, külön megbízottunknak a Kaukázusban remélem, hogy a konkrét politikákkal a régiónak segíteni tudunk. Köszönöm szépen, Kovacsev úr. Nem látom Herzog asszonyt a teremben, úgyhogy másik percben megadom a szót Tőkés úrnak. Mr. Ta- Tőkés úr, öné a szó. Trap this romantic um, scene. Elnézést, ezt a romantikus jelenetet félbeszakítom, de öné a szó. Ön jön, kérem, folyt, utána folytathatja majd a <laughs> magánügyeit. Most kérem, hogy szólaljon fel. You have the floor, Mr. Tok Tőkés úr, öné a szó. President. Elnézést, elnök úr. Elnök, ne aggódjon, minnyáján emberek vagyunk, Tőkés úr. Elnök úr, kedves kollégák, a június 24-i kazanai csúcsot megelőzően a nemzetközi közösség nagy reményeket fűzött ahhoz, hogy Örményország és Azerbajdzsán békeszerződést köt hegyi Karabach egy olyan régió ügyében, amelyek évszázadok óta keresztény örmények és török muzulmán azerék laknak. Ez a két nép vegyes közösségekben élt együtt a dél különböző idegen hatalmak fennhatóság alatt. Sajnálatos módon nem jött létre megegyezés, ehelyett minden nemzetközi remény szerte foszlott, a két megtört nemzet további csalódottságát és egy erőtlen közösség közvetítését vonva maga után. Annak érdekében, hogy a további szenvedés elkerülhető legyen, az EU nem havozhat tovább, és nem engedheti meg más a régióban jelenlévő szereplőknek, mint amilyen Oroszország, hogy saját stratégiai hatásuk szerint alakítsák az ottani folyamatokat. Folyamatosan és kiegyensúlyozottan módon nyomást kell gyakorolnunk mindkét országra, és támogatnunk kell őket abban, hogy az alapelveket elfogadják, valamint segítenünk kell az európai törekvésű két nemzetet abban, hogy megbékélés által teremtsenek békét. Soha nem volt ennyire sürgető a humanitárius válság megoldása annak érdekében, érdekében, hogy a több százezer menekült és lakhelyét elhagyni kényszerült személy méltósággal térhessen vissza otthonába. Az egyetlen megoldás a valódi és fenntartható béke megteremtése, a pár, megteremtésére a párbeszéd és a kompromisszum egy olyan gondolkodásmódbeli váltás, amelynek eredményeképpen minden szereplő szem előtt tartsa mások szükségleteit és saját népének szenvedését. A Balkánon megteremtődött a béke, itt az ideje, hogy a szomszédos Dél-Kaukázisban is béke legyen. Köszönöm szépen, Tőkés úr. Másfél percben megadom a szót Söflin úrnak. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Főképviselő asszony, nagyon világos ebből a vitából, hogy uh, a Nagorno-Karabahi vita régóta befagyott, azonban most már uh, nagyon nagy a veszélye annak, hogy kiolvad, forrosodik ez a konfliktus, és a háború fenyeget. 94-ben már volt egy háború, amikor is Azerbajdzsán területnek egyötödét elfoglalta Örményország, és egymillió menekült volt kénytelen hagyni az ügyét, azóta Oroszország, Törökország és Irán is eh, kifejezte, hogy érdekei vannak eh, ebben a konfliktusban, és a saját érdekeit fogja követni. Azerbajdzsán az energia jövedelmeit arra használta fel, hogy óriási fegyverkészletet szerezzen be. Örményország ugyancsak katonai előkészleteket folytat a legutóbbi múlt hónapban. Mint tudjuk, Oroszország újabb közvetítésre tett kísérletet Jereván és Kazan között, azonban ez ne, nem végződött sikerrel. Nos, mi az eredmény? Bakuban frusztráció alakult ki, az pedig rossz tanácsadó. Érthető, amikor az ember az ország területének nagy részét külföldi erők foglalják el. Azerbajdzsán csalódott abban, hogy a világ és különösen a nyugat passzív, ezért döntött úgy, hogy csatlakozik a független mozgalomhoz. A konfliktus eszkalációja lehet, hogy nem zárható ki akár egy véletlenszerű esemény következtében sem, tehát egy baleset is kiválthatja ezt a konfliktust, ezért föltétlenül fontos az Európai Unió bevonódás, szerepvállalása. Ennek... Köszönöm szépen, most másfél percben Kelem úr kapném a szót. Köszönöm, elnök úr. Esten asszony, először is sajnálattal találapítom meg, hogy ez a vita nem torkollott egy parlamenti állásfoglalásba. A ma levonható következtetés az, hogy a konfliktus jelenlegi állapota fenntarthatatlan és sürgős diplomáciai megoldást ért kiállt a helyzet. Figyelmeztetnünk kell a feleket, hogy a fegyveres erő alkalmazása a jelen helyzetben kiszámíthatatlan eszkalációhoz vezethet, az egész térséget lángba boríthatja. Felelősségünk ma abban áll, hogy nagyon erős üzenetet címezzünk a feleknek, Azerbajdzsánnak, Örményországnak, de Oroszországnak is, hogy tartózkodjanak a feszültségek fokozásától. Oroszország felelőssége jelentős ebben az ügyben. Mind a két félnek szállít fegyvereket. Moszkva úgy tűnik érdekelt a konfliktus, a feszültség fenntartásában, mert hogy ez hatalmát növeli a régióban. Üdvözlöm a fő megbizatasszony fokozott figyelmét, melyet a programnak szentel. Az EU fontos szerepet játszhat, és kell, hogy játszon ebben a folyamatban. Különösen arra van ma szükség, hogy az Európai Unió meggyőző kötelezettséget vállaljon a térség stabilitásáért és békéért a közelmúltban nem voltak uniós konkrét béke kezdeményezések, holott ez kulcsfontosságú lenne a térség biztonsága szempontjából. Nem csak az, hogy elszántak legyünk, hanem konzekvensek is legyünk, kiegyensúlyozottan tárgyalva minden érintett féllel. És mindenképpen azt kell követeljük, hogy a fegyveres erők visszavonuljanak a e térségből. Köszönöm, mondja az elnök. Másfél percben megadom a szót Abad úrnak. Köszönöm, elnök úr, főképviselő azt, hogy 2010. októberében ellátogattam hegyi Karabachba, és találkoztam a népességgel, a menekültek és a hatóságokkal is. Ma azt látjuk, hogy eszkalálódik az, elnő, az erőszak, és bár a retorika az békés, fegyverkezés látunk. A Minszki csoport aktívabb szerepet kellett volna, hogy játszódjon abban, hogy közelítse a két felet. Most sajnos a kazáni csúcs után azt kell konstatálnunk, hogy nem sikerült tartós békét elérni a térségben. És az Alievi agresszív retorika sem javít a helyzeten. Főképviselő asszony emlékeztetek arra, hogy a Minszki csoport és a három elnök a Dovilli csúcson hat alapelvet fogalmazott meg, amelyel a konfliktust rendezni lehetne békés módon. Most eljött az idő, hogy a végrehajtás útjára lépjünk, és elő mozdítsuk ebben a nehéz térségben a tartós béke kialakítását. Szeretném támogatni a diplomatikus, diplomatikai erőfeszítéseket a Minszki csoport részéről, de ugyanakkor a civil társadalom és a menekültek helyzetére is szeretném felhívni a figyelmet, ami Abháziában és Délosszétiában 2008 óta megoldatlan problémát jelent. Ez a konfliktus Európa kapujában van, ez is nagyon fontos, és ezért szeretném felhívni a lengyel elnökséget, ahogy akik az elnökségüknek a keleti partnerséget elnökségük során fontos prioritását tették, figyeljenek oda erre a térségre, és próbáljunk meg olyan megoldást találni, ami sokkal kiegyensúlyozottabb, mint a Kirilovi megoldásjavaslat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen mondja az elnök, másfél percben Vajdere asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, főképviselő asszony, azt a nyári szünet előtt szeretném biztonságban tudni azt az elképzelést, hogy Nagorno-Karabakban, a hegyi Karabakban nem ismétlődik meg a grúziai helyzet. Azonban számos aggályt vet föl a jelenlegi helyzet, Sajnálatos ezért, hogy nem e, kerül sor parlamenti állásfoglalás elfogadására. Az Európai Unió nem volt elég aktív, e, és nem talált megoldást erre a konfliktusra. Vannak tapasztalataink, vannak forrásaink erre. Esten e, asszony látogatása e, hasznos lenne valószínűleg e, ebben a régióban. Oroszország szerepe pedig rendkívül fontos, hiszen Oroszország az, amely katonai berendezéseket, illetve képzés biztosít Azerbajdzsánnak. A legutóbbi 24-e, június 24-i kazanyi értekezlet alkalmával Medvegyev elnök úr aláírt egy megalapodást, amely meghosszabbította a katonai műveleteket a régióban, és amely, támogat, amely további támogatást biztosít 2042-ig. Ugyanakkor más országoknak is vannak a térségben érdekei, érdekenségei, ezért valóban nemzetközi jelenlétre van szükség ebben a régióban, nem csak az EU és a Minszki csoport tagjai szempontjából, hanem meggyőződésem, hogy az összes elf- területet, területeket elfoglaló megszálló hadsereget is ki kell vonni. Fontos, hogy az otthonukból elüldözöttek hazatérhessenek. Ezt a folyamatot nemzetközi szinten kell megvis- megfigyelni. Ezt követően pedig várhatunk, majd számíthatunk majd a népszavazásra is. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig másfél percben Lisek úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. főképviselőasszony. Először is szeretném megjegyezni, hogy elődeim eh, már beszéltek a lengyel elnökség szerepéről ennek a konfliktusnak a megoldásában, azonban az elnökség csak Eston eh, asszony támogathatja, hiszen a Lisszaboni eh, szerződés értelmében minden külügyi kompetencia az ön kezében van nyilván jól ismeri Sikorszki miniszter urat, én is jól ismerem őt, és biztos vagyok abban, hogy Sikorszki miniszter úr támogatni fogja az ön intézkedéseit, asszonyom. Aggaszt bennünket ez a helyzet a hegyi Karabachban, de vannak, akik kifejezetten félnek a, ennek lehetséges fordulataitól. Grúziában jártam nemrégiben, és beszélni tudtam eh, az ottani jelenlegi, jelenleg hatalmon lévő politikusokkal és eh, a parlament eh, elnökével. Ő mindannyian azt mondták, hogy megrettenti, elrémíti őket az, félnek attól, ami történhet a hegyi Karabachban, és ahogyan ez Grúziára kihathat, különösen bizonyos harmadik országok érdekeltsége kapcsán mindenképpen azt kérném öntől, asszonyom, hogy ezt a folyamatot kezeljük a megfelelő súlyának megfelelően. Elnök, köszönöm szépen, Liszek úr. Másfél percben Theokarus asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr. Igen. Egy kicsit meglep közben hallgattam néhány hozzászólást. Látnunk kell, hogy a hegyi karakban lévő lakosság, ha ö, ugyanolyan támogatást érdemelnek, mint mondjuk ha arab országban élő kisebbségekről beszélnénk. Tehát nem szabad a kettős mércét alkalmaznunk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a, a hegyi karabak lakosság majdnem teljesen eltűnt. Kénytelenek voltak elmenekülni nagyon fontos, hogy az Európai Unió semleges közvetítőként lépjen fel, és a béke érdekében felszólaljon a fegyverszállítások ellen is. Nem szabad fokoznunk a feszültséget a térségben, észszerű érvekkel kell a feleket rábírni a konfliktus feloldására. Évek óta figyelem, kötvetem figyelemmel a fejleményeket Azerbajdzsánban is, és azt is látni kell, hogy terrorista szervezetek is gyökeret vertek az országban, és a fegyveres erőszak jelei is mutatkoznak. Nem szabad tehát megfeledkeznünk a, erről olyan befolyásról, amely or, érvényesül az országban, és amely a fegyveres konfliktus lehetőségét erősíti. Több ország gazdasági embargót hirdetett meg, az országgal szemben. Ugyanakkor Örményország vissza kell vonja csapatait a hegyi Karabak területéről, ahogy ezt követeljük Ciprusban is, hogy a török fél vonja vissza csapatait a megszállt ország részből. Köszönöm szépen. Másfél percben megadom a szót Ibri Szagics asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Ashton asszony, én ma Svédországot képviselem, ugyanakkor azonban bosnyák, menekült vagyok. Megéltem ott a háborút, és pontosan emlékszem arra, amit a kollégáink elmondtak. Vártuk, hogy valaki az USA, a NATO, az EU, az ENSZ lépjen végre, és avatkozzon be, de senki nem tett semmit. Nos, emlékszem arra a frusztrációra, arra a csalódottságra, akkor döntöttem úgy, hogy politikai pályára lépek, és most pontosan ugyanazt érzem most, mint amit akkor éreztem. Van, aki elfoglalt a területet, eh, beindította az etnikai tisztogatásokat, megszabadult eh, a menekültektől, létrehoztak egy etnikai többséget, és azt mondták, hogy na most akkor eh, rendezzünk névválasztást. Én ott vártam a saját országomban, akkor és vártam tétlenül, tehetetlenül, hogy valaki tegyen valamit, és nem, fogom, nem tudom elfogadni, hogy ugyanez megismétlődjék Karabach tekintetében. Amikor a menekültek visszatérnek, akkor lehet az utolsó lépésről beszélni a népszavazásról. Előbb-utóbb ezt megfelelően rendesen meg kell beszélnünk. Nem lehet népszavazást szervezni azt követően, hogy a menekülteket elűzték, csak amikor ők visszatértek, utána lehet népszavazást tartani, máskülönben egyszerűen csak egy Republika szörpszka helyzetet hozunk létre ismételt módon. Elnök, köszönöm Ibris Százsics asszonynak a felszólalást és most Stojanov úr vetett, mutatott föl kék kártyát. Elfogadja a kérdést a részéről? Természetesen. Eh, kérem, tegye fel a kérdését. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget, és is asszony, hogyha jól emlékszem, akkor az ön országa elismerte Koszovó függetlenségét. Koszovó szintén elszakadt egy szuverén államtól. És ezt tökéletesen korrekt megoldásnak tekintik bizonyos személyek. Ugyanezt történik Hegyi Karabach esetében is. Gondolja -e ön, hogy intézkedéseket kell e így tennünk. Mit gondol ön az etnikai tisztogatásról? Mit ért ez alatt Azerbajdzsán és Örményország között, ahol Baku egész népességét is érinti ez a kérdés? Köszönöm, elnök úr. Stojanov úr bizonyal tudja, hogy Koszovó nem kapott nemzetközi egy kivételes helyzetet tükröz. Koszovó helyzetet nem alkalmazandó, nem precedens, nem alkalmazható más területekre. Az Európai Unió konzisztensen kell fellépjen a világ minden részén. A nyeszteren túli területekről kezdve egy sor más területig, Grúzia területi integritásáról beszélünk, Moldávia területe integritásáról is, miért ne lehetne az Európai Unió konzisztens, és miért ne védhetné meg Azerbajdzsán terület integritását hasonlóképpen? Köszönöm szépen. Átérünk a spontán felszólalásokra, Lansbergisnek úr, megadom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony, képviselőtársak, úgy tűnik, hogy a befagyott konfliktusra a gondolkodás Örményország és Azerbajdzsán között újra megindult az Európai Parlamentben. Két hosszú éven át a homokba dugtuk a fejünket, mostuk kezeinket, és a Minszki csoportra bíztuk a dolog intézését. 20 éves párbeszéd nulla eredménnyel járt. Persze az jobb, mint a, a háború, ám látnunk kell, hogy a katonai erőt folyamatosan alkalmazzák a felek, a háború fenyegető veszélye fennáll, sőt, egyre növekszik. Idegen csapatok szálltak meg egy ország részt, mesterlövészek folyamatosan gyilkolják a másik fél embereit. Az, hogy lépünk vagy nem lépünk, ez a nagy kérdés értelmetlenek az állásfoglalások, hogyha nem a valóságot tükrözik. Követelnünk kell, hogy minden megszállt azeri területet adjanak vissza, minden előzött személyt engedjenek vissza, és a Nehicseváni térség és a nagordi karabanki térség elérhetőségét biztosítsák, és komoly tárgyalás van szükség Oroszországról, hogy ténylegesen milyen szerepet játszik ebben a térségben. Köszönöm, Landsbergis úr. Egy percben megadom a szót Nitras úrnak. Dziękuję, panie przewodniczący. Południowy Kauka... Köszönöm szépen, elnök úr. A Dél-Kaukázus olyan terület, ahol mindenütt látunk menekülteket, látunk menekülteket Abháziában, Grúziában, Oszétiában. Én láttam őket Örményországban is, jól lehet, ők Bakuból jöttek, és nem Karabachból. Van egy Baku utca is itt gyakorlatilag. Nagyon bonyolult ügy ez, és ezt figyelembe kell vennünk. Máskülönben részeseivé válunk ennek a konfliktusnak. Nem szabad egyik fél mellett sem állást foglalnunk egyetemben, máskülönben nem tudunk pozitív szerepet játszani a konfliktus rendezésében. Másrészt az etnikai konfliktusoknak van egy közös eleme, ez pedig a szovjet imperializmus. Erről nem szabad megfeledkeznünk meggyőződésem, és vannak is tervek a Minsk csoport részéről. Azonban én nem hiszek ezen gyakorlatok eredményességében Oroszországnak, vannak itt érdekei, ez nyilvánvaló, azonban Oroszországnak nem adhatunk szabad kezet arra, hogy a tárgyalásokat irányítsa a világ ezen zugában. Eston asszony, nagyon fontos ügy ez az önök tevékeny, az ön tevékenységeinek szempontjából. Elnök, köszönöm szépen itt úrnak a felszólalást. Tanak úr, elnök úr, a hegyi karabak kérdését gyakran befagyott konfliktusnak nevezik, azonban messze nem igaz. Ez már egy kiolvadó, egyre veszélyesebb eh, eh, konfliktus, egyre több a, a, a, agresszió, és úgy tűnik, hogy Oroszország, Irán is egyik oldalon, másik oldalon pedig Törökország, egyéb országok is részt vetnek egy kitörő, kitörő háborúban. Regionális fegyverkereskedelem egyre nagyobb fegyverkészlete rendelkezik Azerbajdzsán, egyre inkább háborús szelek fújnak ebben a részségben Oroszország támogatja ezt az erőfeszítést, és Örményország megpróbál minél inkább felzárkózni. Örményországnak természetesen vissza kell vonulnia az elfogadott rajonokból, körzetekből, az én nézeteim szerint, és elnézést kérek emiatt. Sem az önrendelkezés, sem a területi e, e, e, szuverenitás nem kizárólagos és nem abszolút el. Nem lehet ezeket abszolút módon kezelni. A Minszki csoport, különösen a kazani kudarc után arra bátorítom, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az EU külön képviselőjével segítségével próbálja meg ezt a konfliktust megoldani. Ashton asszony, az ön esélye, ez az ön esélye a Nobel békedíjra, ha ezt a konfliktust rendezi. Elnök, köszönöm szépen, tanok úr, egy percben megadom a szót Bazisk asszonynak. Bazisk asszonynak. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. A főképviselő asszony nyilatkozata kiegészíti a szomszédság politikára vonatkozó, a keleti dimenzióra vonatkozó gondolatokat. Az olyan befagyott konfliktusok, mint a Nyeszteren területhez kapcsolódó, vagy a hegyi Karabakhoz kapcsolódó, részét kell képezni az új szakpolitikának az EU eh, határai mellett erősítve a stabilitást. Annak ellenére, hogy 94-ben aláírták a felek a tűzszünetet, fokozódnak a feszültségek. A, azok a tárgyalások, amelyeket a Minsk csoport támogatott, kritikus szakaszba jutottak. A kazanyi csúcs ugyanakkor nem hozott igazi áttörést, nem javította a kapcsolatokat az azeri és örményfél között, sőt ellenkezőleg a tárgyalások vonatkozó válasz, egy fegyverkezési verseny a térségben, illetve a politikai beszéd egyre radikálisabb változása. Olyan megoldás van szükség, amely elfogadható mind a két fél számára, hiszen az ellenségeskedés beindulás, újraindulása az egész térséget alásna, és az energia, európai energiapolitikát tenni lehetetlenné. Senyor Belder! Köszönöm szépen, Belder úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Nos, úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak sokkal nagyobb, nagyobb szeretet kellene játszania, és örülök is annak, hogy a Karbaki ügyben e, talán ez így is lesz. E, örülnék, hogyha Ashton asszony megkapná a Nobel béken díjat, hiszen ez a rend, konfliktus rendezését jelenteni. E, azonban érdekelne az, hogy Irán milyen szerepet játszik ebben a helyzetben, hiszen a kazani tárgyalások kudarcát követve az iráni parlament elnöke Eh, kijelentette, hogy ez a regionális konfliktus eh, a régió szereplőinek a beavatkozását eh, követeli, hiszen ők ismerik a helyzetet. Jó, ez nagyon eufémisztikus elnök. Köszönöm szépen Bederónak a felszólást. Egy percre már magadom a szót Vajdere asszonynak. Uh, I'm very sorry. Nagyon sajnálom. Csak korrigálni szerettem volna az egyik beszédemet. Aki angolul hallgatta a beszédemet, felhívta a figyelmet arra, hogy az egyik mondatomat talán félrefordították. Tehát megismételnem ezt a ö, mondatot. Oroszország örmény országba szállít fegyvereket, és katonai képzést biztosít az örmény fél számára. Minden más jó hangzott el, de ezt szerettem volna korrigálni. Elnök, köszönöm, köszönöm ezt a pontosítást. Vajder asszony, Eston asszony, öné a szó. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Kedves képviselők, rövid leszek, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok dolog már elhangzott az önök felszólalásaiban. Elés, elsősorban azt is mond, azt mondanám, hogy ideje ellátogatni a régióba. Ezt már meg is tettem volna, azonban számos ügyeket foglalkoznom az elmúlt hetekben, de természetesen prioritás számomra az, hogy Flacsek urat elküldjem és a világos üzeneteket fogalmazzunk meg, egyeztetünk folyamatosan mindkét külügyminiszterrel és a Minszki csoport valamennyi elnökével és társelnökével. Másrészt azt szerettem volna elmondani, hogy nagyon nagy örömmel játszanánk erősebb szerepet, nagyobb szerepet itt. Franciaország buzgón folytatja a szerepvállalását, úgy gondolja, hogy ennél többet is tud tenni. Az a szerepünk, hogy tagállamunkat ebben a munkában támogassuk, és hozzá tudjunk járulni megfelelő módon ehhez a munkához. Ezt meg is fogjuk tenni a jövőben is. Egyetértek azzal, amit a képviselők elmondtak, nevezetesen, hogy fontos nem csak a feleket bevonni, hanem a területen is fontos bevonni valamennyi érdekeltet. Ezért mondom azt, hogy igyekszünk helyi kapcsolatokat is teremteni. Ahogy több képviselő elmondta, ez valójában már nem egy befagyott konfliktus, lassan-lassan kiolvad, és ez teljes joggal az bennünket. Egyetetek azzal, amit a bizalom hiányról mondtak. Kedves képviselők, nagyon aktuális ez a vita, és szeretnék köszönetet mondani önöknek ezért a vitáért. Olyan terület ez, amely nagyon is külső akció terveink, szolgálatunk homlokterében áll, fontos a Minsk csoport többi eh, tagjával az együttműködés, és azért eh, döntöttünk úgy, hogy külön képviselőt nevezünk ki, mert sokkal eh, nagyobb energiával és lendülettel kell ezt az ügyet tovább vinnünk, annak fényében, hogy milyen sok munka van egyébként egyéb területeken. Köszönöm még egyszer, és várom további vitákat. Elnök, köszönöm szépen. A következő pontra lépünk tovább. Ez a bizottság alelnöke, illetve a főképviselő nyilatkozata